úrnak az elmondottakat, és ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő napirendi pontra. A bizottság nyilatkozata a honduraszi politikai helyzetről a 2009. november 29-i választások tükrében. Kicsit várunk, amíg a biztos asszony is elfoglalta a helyét. Készen áll Biztos asszony, Esten biztos asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, azért vagyunk itt, hogy a Honduras nagyon súlyos politikai helyzetet vitassuk meg. Négy hónappal azután, hogy Szali elnököt elmozdították a helyéről, sajnos még mindig megoldatlan a politikai válság Hondurasban. Annak ellenére, hogy október 30-án aláírtak egy megállapodást a de facto kormány és a volt elnök képviselői. Az úgynevezett San Josei megállapodás végrehajtása kell, hogy megteremtse a szükséges kereteket és feltételeket, amelyeken belül az alkotmányos rendet, a demokráciát helyre lehetne állítani Hondurászban. A nemzetétség kormányát november 5-én jelölték ki, de ezt Szalier elnök visszautasította, és a kongresszus sem döntött még arról, hogy visszahelyezzék-e ki tisztébe az elmozdított elnököt. November 29-i választások eredményétől teszik ezt függővé. Ezért az elnökséggel együtt további késedelem nélkül felhívjuk valamennyi felet arra, hogy a megállapodást hajtsák végre. Ez az előfeltétel annak, hogy helyreállítsuk mi is a normális viszonyunkat, beleértve az együttműködés minden formáját Hondurasszal. Az Európai Unió támogatja azokat az egyeztetési erőfeszítéseket, amelyeket Oscar Arias, kosztarikai elnök és az amerikai államok szervezete, valamint a nemzetközi közösség folytatnak, nyomást is fejtünk ki, hogy békés megoldás szülessen. Az EU e elnökség helyi nagykövetét is bevonták az egyeztetésbe, és az EU nagykövetei egyébként elhagyták az országot. A fejlesztési együttműködés megszűnt, a civil eh, társaságokkal, eh, civil szervezetekkel folytatott együttműködést, a humanitárius segítséget is eh, felfüggesztettük, és minden találkozót lefolytunk. Nagyon komolyan vesszük ezt a válságot, mert ez visszalépés, demokrácia tekintetében, nem csak honduras kapcsolatban, hanem egész Közép- és Dél-Amerikával kapcsolatban is. Szeretném itt ma megismételni azt, hogy a bizottság támogatni fogja a politikai helyzet normalizálódását Hondurasban. És ehhez az kell, hogy ezt a megállapodást betartsák a felek. Sok időt telt el, most már nincs idő arra, hogy választási megfigyelőket küldjünk. A bizottság három szakértőt küldött november 9-én egy 5 hetes időszakra, azzal a mandátummal, hogy tudósítsanak a választási folyamatról és esetleges választások utáni cselekményekről is számoljanak be. Hogyha a politikai helyzet lehetővé teszi az aktívabb részvételt, a bizottság esetleg fontolgatja azt is, hogy pénzügyi támogatást ad a választási bizottságoknak, és pénzügyi támogatást adhatunk esetleg, hogyha választási megfigyelők lesznek a helyszínen figyelembe fogjuk kísérni a helyzetet, és támogatunk minden olyan erőfeszítést, amelynek a célja a demokrácia, a demokratikus viszonyok helyreállítása Honduraszon. Köszönöm szépen, biztos asszony, és először a frakció képviselőit hallgatjuk meg, a e, néppárt képviseletében Péter Leúr úr kettő percben. Köszönöm szépen a szót. Igen, tisztelt biztosasszony, kedves kollégák. Egy hónappal ezelőtt nekem is volt lehetőségem arra, hogy megfigyeljem a politikai helyzetet Hondurasban. Tagja voltam ugyanis az néppárti küldöttségnek koszterikai elnökkel, Arias úrral találkoztunk, és a San José-i megállapodást ismertette nekünk. Találkoztunk Micheletti elnökkel, a külügyminiszterrel, találkoztunk bírákkal, az alkotmánybíróság néhány tagjával, és találkoztunk az elnök jelöltekkel, és néhány több más fontos politikai személyiséggel. A küldöttségünknek azt mondták, hogy készen állnak a párbeszéd folytatására a felek. Szalaja elnök hivatalból történő elmozdításával kapcsolatban ígéretet kaptunk arra, hogy nem lesz erőszak, és um, Arias uh, elnök javaslatait is meghallgattuk. Azt hiszem, továbbra is ki kell tartanunk amellett, hogy uh, szülesen politikai megállapodás. A november 29-i választások nem politikai változások uh, következményei, már korábban is, korábban írták ki ezeket a választásokat, még amikor Szaleje elnök volt hatalmon. A júniusi események óta nincs újabb elnök, elnöki jelölt, és a jelöltek maguk is azt mondták, hogy nem akarják azt, hogy a politikai válság relativizálja a választások jelentőségét. Honduras olyan közép-amerikai állam, amely jel az Európai Unió szeretne egy megállapodást kötni, de most leálltak a tárgyalások. A eh, hondurasi helyzet eh, rendeződése valamennyien kiérdeke, ezért választási megfigyelő küldését javaslom. Köszönöm szépen a Szocialista és Demokraták frakciója nevében Janes úr következik. Kettő percben. Nagyon köszönöm. Meghallgattam a biztos asszony által elmondottakat. és most hadd szóljak pár szót a Szociális Demokraták frakciója nevében. Attól tartunk, hogy ez precedenst jelenthet, a hondraszi helyzet precedenst jelenthet más gyengelábokon álló ország számára. Nem szabad, hogy az Unió hallgatólagosan beleegyezzen az ottani fejleményekbe. Arias közvetítő tevékenységét támogattuk, és a jövőben is így kell ez, hogy legyen. Az önjelölt elnök, vagy a saját maga által kinevezett elnök kell sikerült megállapodni a közelmúltban. Tekintettel a közeljövőben megrendezendő választásokra. Ezekre szintén oda kell figyelni, meg kell vizsgálni, hogy az eredményét ezeknek el tudjuk-e fogadni. A nemzetközi közösség egységes kell, hogy legyen, és egy választási megfigyelő küldöttséget kellene a helyszínre küldeni. Nagyon fontos, hogy a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartásra kerüljön. Havel elnök úr is utalt erre, mindannyian demokraták vagyunk, mindannyian a szabadságért és a demokráciáért kívánunk tenni valamit. Hogyha a világ más országairól beszélünk, akkor is oda kell figyelni ezekre a folyamatokra, Nem szabad itt ideológiai kérdésekbe bonyolódni, a baloldali szabadság nem nagyobb, mint a jobboldali szabadság. Ez tehát egy olyan precedens le lehet, ami fenyegetettséget jelenthet más térségek számára is. Elnök asszony következik. Nagyon köszönöm. Október 30-án az érintett felek egy megállapodást kötöttek, a San Jose megállapodást. Ebben az áll, hogy november 5-én egység és megbékélés kormányát alakítják meg, és Szalája elnök lesz újra elnök választásokig. De ez nem történt. Migeletti úr létrehozott egy ilyen kormányt, anélkül, hogy Zelaya ebben részt venne. Mieletti nem tartotta magát a megállapodáshoz, a helyzet tehát tovább fokozódott. Már több jelölt visszalépett a választásoktól, mivel úgy gondolják, hogy a feltételek nem demokratikusak. Erőszakos cselekményekre is sor került az ellenzék polgármester jelöltjét például, vagy polgármesterét megölték, a nemzetközi közösség is hallatja hangját az ENSZ részéről például további lépésekre van szükség a és az részéről is. Nagyon fontos, hogy betartásra kerüljön ez a megállapodás, hogy Zelája újra hatalomra kerüljön, annak érdekében, hogy a választások demokratikus lebonyolítása biztosítható legyen. Nagyon jó lenne, hogyha a két fél újra párbeszédet folytatna, bár a körülmények nehezek. Nemzetközi nyomásra van szükség, diplomatikus, illetve diplomáciai lépéseket is tenni kell annak érdekében, hogy megállapodás megkötése kerüljön. Köszönöm, hogy nem szakította meg hozzászólásomat. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Grace asszony kap szót. Köszönöm szépen. Katonai államcsíny volt, az elnököt hatalmon kívül helyezték. Ezek után, az előzmények után a San Jose megállapodás jó hírnek is minősülhet, melynek értelmében ugye nemzeti egységkormányt akartak létrehozni, azonban a, azonban Micheletti a pucsista újra ö, a színre lépett, követelnünk kell Szalája újra elnök hatalomba történő visszahelyezését. A jelen körülmények között nem tarthatunk választásokat, hiszen ezeket a választásokat egy illegális diktatúra szervezni. Tehát a november 29-i választásokat nem ismerhetjük el, erre már mm, más is utalt, például az USA sem küld megfigyelőket a térségbe, hiszen egy ilyen bábkormány tevékenységét nem támogathatjuk. Vannak emberi jogi jogsértések, a demokráciát, a jogállamiságot kell támogatni. Mi nem tudjuk elfogadni ezt a megállapodást, az ASP plusz megállapodásokat hatályon kívül kell helyezni, valamint szankciókon is el kellene gondolkodni. Gondoskodni kell arról, hogy több millió hondurasi polgár élhessen a demokrácia lehetőségével, és hogy Latin Amerikában ne legyen újra diktatúra. Elnök. Köszönöm, Krézasszony. Igazat adok önnek. Az ECR frakció részéről Kosúznik úr következik. souhlasit s tím jakým operoval jménem václava havla protože eh, václav havel Just, just, just a moment. Si quiere, Mr. puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. Kosusnik. We have a problem with the interpretation. Just wait for a moment. Okay. Yeah? You, be so kind to start okay. again, please pane předsedo paní komisařko eh, velice si vážím svého. elnök úr biztos asszony janez kollégámat nagyra tartom. az életpályát is követtem azonban nem tudok eh, egyetérteni azzal ami, amit elmondott eh, amikor václav haveltől idézett. én azon milliók közé tartoztam, akik Václav Havel szavait hallgatták, amikor beszédet tartott. Több millióan hallgattuk az ő szavait. Egyet akartunk, egyetlen egy dolgot akartunk politikai irányultság nélkül, azt, hogy szabad választások legyenek azt hiszem ez az, amivel hát most is megállapodhatunk. És hogyha a választások szót használjuk, akkor a demokráciáról beszélünk. A hondurasi helyzet nem könnyű. És Európai Unióként nem tudjuk ezt magunktól megoldani. Globális kontextusban kell tekintenünk erre a problémára. Úgy gondolom, hogy a választás egy helyes irányba tett lépés lenne, és mindenképpen megfigyelőket kellene küldenünk. Köszönöm. Elnök. A GUE NGL frakció nevében Figueiredo asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Katonai csíny, államcsíny volt ugye Hondurasban, az október 30-ai San Jose megállapodást is megsértették. Az államcsényért felelősek továbbra is mindent felhasználnak annak érdekében, hogy nehogy újra hatalomra kerüljön a jogos törvényes elnök zelája. Az Európai Unió feltétel nélküli helyzetrendezést kell, hogy követeljen, tehát az eredeti helyzetet állítsák helyre. A következő választások illegálisnak minősítendőek, ezek nem is biztosítják az állampolgárok számára a választójogot, hogyha az eredeti elnököt nem helyezik vissza a hatalomban. demokrácia helyreállítására van szükség Hondurasban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem kellene ezekre a választásokra megfigyelőket küldeni, amennyiben ezen körülmények között kerül ezekre, ö, kerül ezekre sor. Elnök, köszönöm. További hozzászólók következnek. Kettő percet kap Kacsmarek úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A választások a politikai krízisből kivezető utat jelenthetik, ahogy ugye Európában is megtörtént, ez emlékezünk csak a 89-es lengyelországi helyzetre, azonban ezek a választások nem voltak demokratikusak, egy politikai kompromisszum eredményét jelentették. Áttörés volt ez, különleges volt, nagyon fontos is volt, de ilyen különleges választás vonatkozásában bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Az egyik ilyen például, hogy a politikai megállapodásokat tiszteletben tartják. Normális esetben akkor merül fel a probléma, hogyha értelmezni kell a megállapodásokat. És annak érdekében, hogy ne származon egészből a konfliktus, eh, ahhoz szükség van a jó szándékra is. Vitás helyzetben mindkét fél részéről szükség van bizonyos jó szándékra. Anélkül, hogyha nincs meg ez a jó szándék, akkor vagy nem kerül sor a választásokra, vagy nem valósítják meg ezek az emberek reményeit. Éppen ezért eh, remélem, hogy valami pozitív történik, Zalája és Micheletti ugye kötelezettséget vállaltak a közelmúltban. Ezzel lehetne rendezni a múlt hibáit ezzel megállapodással, és ez is a célunk, ugye, hiszen a választások csak így lehetnek jók demokratikus Honduras számára. Az Unió támogatja ezeket a folyamatokat, de miért? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a demokrácia egy olyan érték, ami mellett láncsát kell törni. a gonosz szemébe kell néznünk, hiszen a gonosz minden gyenge pontot megragad, hogy tovább léphessen. Ez a helyzet Hondurasban csak ideiglenes, ez nem lehet hosszú távú. Úgy gondolom, hogy a választás a változás lehetőséget rejti magában. Boszkurt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Június 28-án Hondurasban Szalaja eh, jogos elnököt elmozították a posztjáról. Ez egy katonai pucs volt, és eh, ezt mindenki elítélte. A demokratikus rendet helyre kell állítani Honduraszon, mégpedig békés úton, a párbeszéd útján. Intenzív tárgyalások folynak, és két héttel ezelőtt véletlenül én is egy közép-amerikai delegációval együtt ott jártam, és, és sikerült végül is egy történelmi jelentőségű megállapodást elírniük a felet, feleknek. Visszatért a jogosan megválasztott elnök, és hivatalba lépett az egység kormány, vizsgálják a megfigyelők a helyzetet. Legitimációt kell megteremteni a választások előtt. A megállapodást jelenleg senki nem tartja be és a Hondurasban vissza kell térni a feleknek a tárgyaló asztalhoz. Meg kell valósítani, végre kell hajtani a korábban megkötött megállapodást, és meg nem történté kellene tenni ezt a katonai államcsint. A politikai válság tovább tart. És abban az esetben, ha nem születik demokratikus megoldás, hogyha nem ismerik el széles körben a választások eredményét, ennek borzasztó körülményei, következményei lesznek az egész amerikai integrációs folyamatra, a társulási és egyéb megállapodásra, és a legnagyobb teher majd a lakosságra fog hárulni. A választásokkal kapcsolatban a következő tartom fontosnak. Nem szabad olyan üzenetet adnunk Hondurasnak, Közép- és Latin Amerikának, hogy magukra hagyjuk őket. A legfontosabb a demokrácia helyreállítása hogyha az európai parlamenti képviselők azt mondják, hogy támogatják a választásokat, akkor sem Szalaja, sem Micheleti nem fognak visszatérni a tárgyalóasztalhoz. Ez a probléma marad, nem a demokratikus erők kezére fogunk így játszani. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Májer úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak és a tanácsnak, Azért, hogy itt egy nagyon világos álláspontot képviseltek, és államcsínyeket egyértelműen elítélték. Elhangzott többször azt, hogy Szajala elnök újból hivatalba kell, hogy kerüljön, és nagyon sajnálom, hogy ebben a parlamentben még nem ítélték el eh, hasonló módon ezt az államcsínt. A néppárt eh, részéről is eh, ugyanezt kell hallanunk, és mindig is azt halljuk, hogy a putcsisztek legitim kormányt képviselnek. Ez elfogadhatatlan. El kell ítélni ezt az államcsínt. Nem lehet választási megfigyelőket küldeni, nem lehet eh, elismerni a választások eredményét, ezeket meg fogják tartani szabadság nélkül és egy pucsista elnökkel. Köszönöm, Májer úr! Két percben iturgáiz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én örültem volna annak, hogy uh, a baloldal részéről felszólalók az eltökéltségüket akkor is bebizonyítanánk, amikor Cseveszről van szó, illetve arról, amit, ami Közép-Amerikában történik. Stalin múltja, a stálini múlt, illetve a fal még sokkal szörnyűbb dolgok, mint azok a választások, amelyekre Hondurasban kerül sor. Bele kell gondolni abba, hogy mi történt ebben a közép-amerikai országban. Az elnöki választások Hondurasban már 16 hónappal ezelőtt kitűzték ezeket, és az a szerv, amely felelős a választásokért, az illetékesek, a felelősök július óta kinevezésre kerültek, Szelája elnöksége alatt és voltak választások, és a legtöbb jelölt szeretné ezeket a választásokat végigvinni. Ha nem ismerjük el a választásokat, akkor ezzel elzárjuk tőlük azt a lehetőséget, függetlenül attól, hogy zalai hatalmon van, vagy nem. Amikor a szánhosszói megállapodást október végén aláírták, akkor megpróbáltak a zsákutcákból kikerülni, és egyértelmű pontokat rögzítettek. De nem hangzott el egyértelműen, hogy az egység kormányát ki hivatott folytatni. Nem kell feltétlenül szajalának ennek a személynek lennie. Én ezeket a választásokat támogatni, mi ezeket a választásokat támogatni szeretnénk, és választási megfigyelőket szeretnénk küldeni az országba, az egyeztető, a tárgyaló, a kosztarikai elnök is ugyanezt óhajtotta. A delegációnk egyik kérdésére válaszolva erre ki is tért. Szeretné azt, hogyha választási megfigyelőket küldenénk oda. Ezt meg is tesszük. Még akkor uh, is, hogyha ezt Ariász a nemzetközi főtárgyaló kérik. Köszönöm. Most a, a spontán felszólalásokra térünk át. Az első Szonik úr egy percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a november 29-i választások lehetőséget jelentenek Honduras számára, és kötelességünk megfigyelői missziót küldeni a választásokra. Nem, nem azért, hogy a legitimációját kérdőjelezzük meg a választásoknak, hanem azt, hogy megvizsgáljuk, mi történik a helyszínen. Egy órányira van Kuba, rányúrányi repülőútra, vanna. 50 éve nem voltak választások Kubában, a kommunista kormány bebörtönzött embereket tárgyalás nélkül, és számos alkalommal követeltük a börtön, bebörtönzöttek kiszabadítását, a nők fehérben csoportosulásnak Szaharov díjat adtunk, akik ezt nem tudták átvenni, mert nem tudtak kijönni az országból, illetve a börtön sem tudták elhagyni. Fontos, hogy a kubaiak szabadságával is foglalkozzunk. Köszönöm. Egy percre Kosztasz úrnak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák! Én nagyon aggódom, mert a San Jose megállapodást nem tartják be a felek. felek. Panamában október végén volt egy konferencia, és ott az államcsint újfent elítéltük. Fontos megoldást találni, és a felszólítást meg kell ismételni, a párbeszédet folytatni kell. A honduraszi helyzet kritikus, nem csak politikai szempontból, hanem gazdasági és szociális szempontból is. Honduras nem engedheti meg magának azt, hogy megint ilyen jellegű konfliktusokba kerüljön. Fentartások nélkül kell támogatnunk a demokrációt, és az emberi jogokat Szalaja elnököt újból be kell liktatni, és ez az előfeltétele a választásoknak. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Lunacek asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma azon a napon, amikor Václav Havel beszélt ebben a teremben, arról a szabadságról, amelyet a kelet-európaiak 20 évvel ezelőtt küzdöttek meg maguknak, a néppártiak, akik amellett szóltak ma, hogy az Európai Unió választási megfigyelőket küldjön Hondurasba, önök Önhöz intézem a következő kérdést. Mit tettek volna, hogyha 20 évvel ezelőtt önöknek az Európai Unió azt mondta volna, hogy választási megfigyelőket küld az egyik ilyen országba, ahol nem volt szabadság és erőszak van, bizonytalanság, ezt állította volna az Európai Unió. Önök mit szóltak volna több mint 20, év, 20 évvel ezelőtt hogyha az Európai Unió azt mondta volna, hogy választási megfigyelőket küld, önök mindannyian azt mondták volna, hogy az EU illegitim módon, törvénytelen módon küld oda választási megfigyelőket. Éppen ezért, kedves néppárti képviselők, én azt kérem önöktől, hogy ma azokat a kritériumokat alkalmazzák, amelyeket korábban, tehát ne küldjenek illegitim választásokra választási megfigyelőket, és köszönöm szépen a bizottságnak, hogy ugyanezt az elképzelést képviseli. Köszönöm, Aston biztos asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Rövid leszek, viszonylag rövid. Nem azért, mert nem ismerem el ennek az ügynek a fontosságát, hanem azért, mert már későre jár az idő. Nagy érdeklődéssel hallgattam azt a lelkesültséggel, amelyel a képviselők beszéltek arról a kapcsolatról, jel eh, rendelkeznünk kell ennek a nagyon szegény országnak a tekintetében, ahova az, ó, az élet lassan eh, visszatér, és fontos, hogy eh, ezt gyorsan valósítsuk meg. Különbözők a meggyőződések a képviselők köré, körében, és fontos, hogy ez a szerep, amelyeket, amelyet amelyet az Európai Unió betölt a közelgő Hondurasi választások kapcsán a megfelelő szerep legyen. Nem meglepő az, hogy nagyon fontos továbbra is figyelemmel követni, mégpedig eh, részletesen, hogy mi történik Hondurasban, és hogy megragadjuk a szükséges intézkedéseket, illetve támogatást nyújtsunk eh, a válságban a békés megoldáshoz, mégpedig mi hamarabb. Ahogy említettem, egy szegény országról van szó, a válság megoldása már régóta várat magára, és támogatom, illetve köszönöm a, a um, tisztelt Európai Parlamenti képviselők munkáját, és azt, hogy támogatják a bizottságot abban, hogy biztosítsuk, Honduras visszatérhet a stabilitáshoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony! És ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot is, és rátérünk a következő utolsó napi rendi pontra, a bizottság nyilatkozata az eredet megjelölésről. Eston biztos asszony a szó ismét. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy ma